Az előadó kapja meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tanács elnökéhez szólok, tisztelt elnök úr. A kereskedelmi szakbizottságban azt mondták, hogy az ASDS-nek csak kevés barátja maradt az EP-ben. Ez vitatott több oknál fogva is. Egyrészt, mert a magán védelem gazdasági szempontjait érvényesíteni lehet, ennek van következménye az állami háztartásokra, a demokratikus döntéseket támadják, meg nagyon sok kritikus pont van tehát. De a központi momentum, elnök úr, mégiscsak az, hogy hiányzik az átláthatóság. Az eljárások zárt ajtók mögött folynak, teljes mértékben átláthatatlan módon, úgyhogy nem is csoda, hogy egyre nagyobb a szkepszis. Az Európai Parlament a TTIP vitája során egyértelmű reformjavaslatokat fogalmazott meg az összes kérdésre. Ez mellesleg az új szerződésekre is vonatkozik, elnök úr, de természetesen a régiekre is, ahol számos ISDS szabályozás van, épp az Európai Unióból, a tagá- Európai Uniós tagállamokból, ak- és amelyek szintén teljes mértékben átlátható módon születtek meg. Van azonban ellentmondás, ez érthető, de a, egyrészt a tanács az önök tagjai hangsúlyozzák, hogy minden, lehetős, minden területen átláthatóságra van szükség, különösen a kereskedelmi megállapodásokra, de a kétoldalú ISDS megállapodásoknál ott bizony a tanács eh, sumákol, és az Európai Uniónál ez pedig pontosan fontosnak tartom, mert a, a, az EU világbajnok ilyen megállapodások számát tekintve. Mauric, van a Mauritiuszi Egyezmény, amely a, az ENSZ eh, közgyűlése fogadott el, és amely az átláthatóságnak nagyobb teret és több lehetőséget enged. Az EU aláírása azt kellene, hogy jelezze, hogy az energia kartánál is átláthatóságot biztosít. Ez az egyetlen olyan szerződés, ahol az ISD ezt az Európai Unió tervezi, illetve biztosítja már 94 óta, messze a Lisszaboni szerződést megelőzően. A tagállamok alákírása pedig azt jelezné, hogy a kétoldalú megállapodásoknál is átláthatóságra lesz szükség. Jelez, jelenleg van némi hatáskörvita, hogy ki miért ki felel a tanácsban, én mondjuk nem egészen értem, és igazából felfoghatatlan ez az egész számomra, hogy ilyen hatásköri viták miatt most az aláírást megtagadják, és kifele azt jelezi, hogy az Európai Unió alapvetően nem érdekli, vagy az Európai Uniót nem érdekli az átláthatóság, és ez ellentmond a céljainknak. A következő pedig az energia karta. Nem sokat beszélünk róla, de mégiscsak, hölgyeim és uraim, az a, a szerződés az, amely, ahol a legtöbb eset 89 eset kapcsolódik hozzá, mellesleg a titkár, az energiakarta titkársága is azt mondja, ők sem igazából tudják, mert titkos, és nem kötelező ezeket bejegyeztetni. Tehát legalább, azt kell, hogy mondjam, legalább 89-ös, sőt lehet, hogy több eset is van már. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan véleményem szerint. Néhány tagállam, Németország, Nagy-Britannia. Ezért azt kérdezem, hogy vajon nem gondolják-e, hogy ez, ezzel a blokkolással végre leálljanak, nem jött el az idő, másrészt pedig nem gondolja a tanács, hogy pontosan ezzel a a blokkolással óriási imáskárt okoznak az Európai Uniónak, hiszen mindenütt beszélnek a, az átláthatóságról, de az ilyen e, transatlanti szerződéseknél ezt nem e, követi. Vajon nem igyekszik-e a tanács, hogy megtegye azt, hogy évvégére elmondhassák, hogy igenis, az ISDS szerződésekben is érvényesíteni akarjuk az átláthatóságot. Köszönöm szépen. Kundersz miniszter úrnak adom most meg a szót. Köszönöm szépen, Lange úr, köszönöm a kérdéseit. Röviden tudnék válaszolni, igen, igen, igen. És akkor ez elég is lenne, de szerintem, hogy érdemesebb lenne részletesebben elmondani a három igen helyett. Igen, az átláthatóság kulcsfontosságú a holland elnökségnek és a prioritásunk réte, része. Egyszerűbb, megbízhatóbb jogalkotást akarunk, ahogy ön is mondta. Emlékeztetem önt arra, hogy az EU kereskedelmi és beruházási politikáját eh, tavaly fogadtuk el, és ebben elismertük, hogy a felelős kereskedelmi politikát magas szintű eh, átláthatóság, hatékony kommunikáció az állampolgárokkal, eh, megfelelő tárgyalások az érintettekkel kell, hogy jellemezze, és még megemlítettük az intézményi egyensúlyt és a, az intézményi szerepeket is. Tehát ez, a, ez van az igen, első igen mögött. Valóban az ISDS, tehát a, a beruházás és állam közötti szerződése kapcsán világbajnokok vagyunk. A cél az az, hogy maximális hozzáférést is biztosítsunk a nagy közönség számára a dokumentumokhoz, meghallgatásokhoz, érdekelt felek számára is. A bizottság pedig szándék, a bizottság szándékában áll, hogy az átláthatóságot ezen szerződésekben is érvényesítse, a nyilvánosan elérhető dokumentációs regiszter létrehozásával, amiben az ISDS átláthatósági szabályok is erősödnek. Az EU elkötelezte magát az iránt, hogy rendszeresen részt vegyen ezekben a normákban és a hasonló rendelkezésekben, és minden tárgyalás alatt álló szerződésében ezt érvényesítse. Ugyanúgy, segítjük azt is, hogy több oldalú megállapodásoknál, ahogy ön is említette, az ENSZ által tárgyalt, a Mauriciói egyezmény kapcsán is. 2014. februárjában a tanács felhatalmazta a bizottságot arra, hogy egy tárgyalásban vegyen részt az EU e nevében ebben az egyezményben, és ahogy ön is említette, egy szerződésre vonatkozott ez az energiakartára. Az aláírás, ahogy ön is említette, valóban nehézségekbe ütött a tanács. A bizottság javaslatai alapján az, az egyezmény aláírását elfogadta, de nem mind, vagy támogatta volna, de nem minden tagállam értett egyet azzal, hogy a Mauricio egyezt az energiakartára is vonatkoztassuk. Nagyon fontos dokumentumnak tartjuk ezt, prioritások közé tartozik, szeretnénk a tárgyalásokat a következő hat hónapban előbbre vinni. A kétoldalú kapcsolatok a különböző delegációkkal éppen ezért továbbra is folytatódnak annak érdekében, hogy elkerüljük azokat a kockázatokat, amelyeket említett, tehát a külvilág felé sugárzott képünk, és konstruktív álláspontot akarunk eh, kidolgozni annak érdekében, hogy az EU az energiakartát eh, aláírhassa. Hosszú utat jártunk már be azzal, hogy az EU beruházás befektetés politikáját megfogalmaztuk, tehát a, a eh, puszta kompetenciás felelősségtől kiindulva a tagállamok szakértelmét a beruházás védelemben, vitarendezésben, mind érvényesítettük, és ezzel szilárd képet vetít harmadik országok felé. Üdvözöljük az ambiciózus és innovatív megközelítéseket a beruházás modernizálása terén. A tanács tudomásul vette a bizottság szándékát, hogy mindezt érvényesítse más EU szerződésekben is, és a, a többoldalú beruházásvédelmi biztos, bíróság létrehozását is megfontolt, megfontolta. A kormányzatoknak a joga azonban a szabályozás téren. Az átláthatósági megállapodása beruházási szerződésekre fenntartás nélkül vonatkoztatható, hiszen elköteleztük magukat a a beruházás védelmi viták rendezésének átláthatósága iránt és az átláthatósági szabályokat a saját kétoldalú szerződéseinkben is érvényesítjük, azokat is, amelyeket 2014. április 1 megelőzően kötöttek. Remény van arra is, hogy megoldást találunk a tanácson belőle fontos dokumentumra. Az elnökség eh, nyilvánvalóan keményen dolgozik ennek érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szigúra következő. Grazie, Presidente. Il gruppo... Köszönöm szépen. Elnök asszony, a néppárt úgy tekinti, hogy a nemzetközi egyezményekből következő átláthatóság azért fontos, hogy egyrészt áttekinthetővé váljon ez, ez a terület, másrészt pedig visszanyerjük a hitelességet az egyezményekben. Ezt kiemeltem fontosnak, központi kérdésnek tekinti a néppárt. A tanács képviselője számára azt szeretném ma elmondani, hogy elégedettek vagyunk az eddigi előrelépése. Ugyanakkor az intézmények, mintha elakadtak volna, és a ratifikálás késik. Ez az első olyan egyezmény, amely a választott bírósági eljárást továbbfejleszti, illetve az ISD-s területet fejlettebbé teszi. Tehát ez egy kiemelt prioritása a jövőnk érdekében. Fontosnak tartjuk, a kereskedelmi egyezmények nemzetközi hitelességét. Ott, ahol az Európai Unió beruházóként van jelen. Ott, ahol beruházásokat hajtunk végre. utcába került a folyamat, és a tanácsot arra kérjük, hogy tegyen lépéseket a megoldás érdekében. Az energiakarta aláírása megtörtént, ez azonban nem tartozik jelen pillanatban az átláthatósági körbe. Az isds e t illetően az Európai Uniónak meg kell próbálnia rendezni a vitát a beruházások az EU, illetve a harmadik államok között. Mert hogyha nem teremtünk átláthatóságot, ez jelentős problémát okoz. Martin képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony, a holland elnökségnek is köszönöm szépen, hogy itt maradt, és köszönöm szépen a bátorító válaszokat. Igen, igen, igen, csinálják, folytassák, valósítsák meg, ez lesz a következő szakasz. A tanács, biztos vagyok abban, hogy a szocialisták álláspontját ismeri az ISDS eh, szempontjából a régi elemeket elutasítjuk, és a titkos bíróságokat eh, szintén helytelenítjük. Multilaterális megoldást, több oldalon megoldást keresünk a beruházó állam közötti viták kérdésére. És az ISDS világméretű bevezetését tartanánk helyesnek. A Mauritiuszi egyezményt elfogadjuk és jónak tartjuk. A az energiakarta, illetve a résztvevő tagállamok szempontjából is előnyös ez. nem a soros elnökség hibája, de a tanács eddigi eredményei elfogadhatatlanok téren Tisztázni kellene, hogy a beruházás EU kompetencia. Nyolc tagállam egyoldalúan írta alá az egyezményt, az unió jóváhagyását meg sem várva. Ez elutasítandó nemzetközi szintéren az uniónak erős hangot kell hallatnia a Mauritiusi egyezmény mellett kiállva. És zavarónak találom, hogy a tanácsban sem támogatja némely tagállam az átláthatósági szabályokat. Az uncitrál szabályok minimum normákat jelentenek, és egyhangúan támogatnia kellene a tanácsnak ezeket. Minél előbb írjuk alá, kérem a tanácsot, az egyezményre, hogy az energiakarta mielőbb hatályba léphessen, és az összes kétoldalú egyezményre is ki kell terjeszteni az átláthatósági szabályokat. Az EU vezető szerepet visz ezen a téren, de ez csak akkor működhet, hogyha a tagállamok félreteszik a saját hatásköreiket, és lehetővé teszik, hogy az EU fejleszt ezt a területet. Köszönöm. Elnök Görling képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, önnek is köszönöm, hogy itt maradt a vita kedvéért. Ez egy meg, meglehetősen átlátható kérdés. Nagyon sokat beszéltünk itt a parlamentben magáról az átláthatóságáról, átláthatóságról, és sokszor az ember nem is hiszi, hogy a tanácsban hogyan akadhat el egy ilyen terület. Hogy lehet, hogy a tanács zsákutcába került, és nem sikerült a zsákutcából kijutnia. Nem értem, hogy hogyan folytatódhat ez a helyzet. Aktív szerepvállalást sürgettünk, és ön már is igenlő választ adott erre. Egy kicsit részletesebben szeretném hallani, ha lehet, hogy konkrétan milyen lépések történnek, illetve hogy haladnak a tanácsi egyeztetések, hogy fogják rendezni ezt a kérdéskört. Természetesen a világ szemében is fontos ez, ennek fényében látnak bennünket az Európai Uniót, és nyolc tagállam hatalmulag lépett, én nem hibáztatom őket, egy kicsit elvesztették a türelmüket látva a lassúságot a tanácsban. Tehát kérem a tanácsot, hogy ébredjen fel, és ezt a fontos kérdést vigye előre. Hárkin képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony a kereskedelmi szerződésekben nagyobb átláthatóság az Amsterdami szerződés alapján is a mai napig fontos. Mászrem asszony pedig nyilvánosságra hozza a dokumentumokat ennek érdekében. Nagyon fontos, hogy új átláthatósági kezdeményezéseket a kereskedelmi megállapodásoknál is érvényesítsük. A, az ISDS ennek része ez sokkal nagyobb információ elérhetőséget biztosít majd ezeken a területeken. Egy olyan mechanizmusa a döntőbíróság, amely mindezt a tagállamok számára is lehetővé teszi. Őrül dolog az, hogy a tanács um, 1300 ellenmondásos kereskedelmi megállapodás probléma megoldásában nem tud előrébb jutni. Hollandia, mint az elnökséget adó ország nem tett még lépéseket azért, hogy nyilvánosabbak legyenek a dokumentumok, átláthatóbbak legyenek és elérhetőbbek az érintett szervezetek is. A tanács Német, a né, néhány ország, Németország, Olaszország, Belgium aláírták a megállapodást, de van egy sor olyan ország, amely nálunk átlátható, például Kanada. Ez azért mégiscsak csalódásra ad okod. Nagyon fontos lenne, hogyha a miniszter véleménye, aki azt mondja, hogy a bizottsággal szemben ellenzéket kell kialakítani, és nem kell átláthatóság, ez elfogadhatatlan Fontos lenne jó példát mutatni az elnökség idején, mutassák meg, hogy hogyan tudják megoldani ezt a problémát. Írják maguk alá, először is utána von, vigyenek magukkal több tagállamot ugyanerre, és mondják el, milyen konkrét tervük van arra, hogy erősebb legyen az átláthatóság, és az egész Európai Unió számára aláírató legyen a megállapodás. Köszönöm. Köszönöm. Solc úr. Frau Präsidentin! Elnök asszony, elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Unió csatlakozása az egyezményhez segítene az ISDS eljárás egyszerűsítését az energiakartában kapcsolatban, és hogy végre nyilvánosabbá váljanak ezek az eljárások, amelyeket a tagállamok ellen indítottak, ezért támogatjuk a ma feltett kérdést, és úgy látom, hogy nagy az összhang a plénumban e területen. Az ISDS eljárat, eljárás az energiakartának 2014 óta megfigyelhető igen szomorú nafta szerződéssel, amely a lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a, a közérdeke ellenében az államokat ellenkeresetet nyújtsanak be. Az ISDS eljárások folyamatos fenyegetést jelentenek éppen ezért. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió és a tagállamok példaértékű megállapodást kell, hogy kövessenek, a tanácsnak végre lépnie kell, és a jó példákat elfogadni. Solc úr, egy kék kártyás kérdést kívánok önnek feltenni. Kész válaszolni, Kaspari úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztán Solc úr azt mondta, hogy idézem, az energiakart alapján a nyereségéhes vállalatok az államokat perelik. München, Köln önkormányzata is él ezekkel a rende, e, ezzel a lehetőséggel. Vajon őket is besorolja a, a nyereségekre vágyó vállalatok sorába? Nem. A probléma az viszont az, hogy az ISDS logikájának vannak ők is kitéve, és pont a Vattenfall esetben a Németország perel, és ennek az eljárásnak az elve, ez ugye nap mint nap látható, lehetővé teszi ezeket a praktikákat, amit aztán a, a, az önkormányzati tulajdonban lévő közszolgáltatók is igénybe vesznek. Fincs úr. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem a politikáról kéne, hogy a kereskedelme, hanem gazdasági előnyökről. Ennek ellenére az unió politikai programot igyekszik áterültetni többek között a Maurici egyezmény révén. Nyomást gyakorol az Unió minden tagállamra, hogy aláírja az egyezményt, hogy maga az EU is aláírhassa, és az ISD is lenne az EU kereskedelmi oszlopa abból kiindulva, hogy az ISDS egy legitim rendszer, de nem az. Megkerüli a tagállami jogszabályokat, és a tisztelt ház két szakbizottság is elutasítja a TTIP tárgyalások keretében. Számos EP képviselő is ellenzi, és maga a bizottság is kereskedelmi tárgyalások részévé tenni a Kanadában már meg is fogalmazott egy erre vonatkozó rendelkezést tervezetet. A bíróság előtti választott bírósági eljárás egy illegitim rendszer, szükségtelen. Malmström kereskedelmi ügyekért felelős biztosasszony úgy nyilatkozott, hogy Európa szélesebb szerepet szeretne magának a nemzetközi kereskedelemben, ameddig az EU tagjai vagyunk, addig szeretnénk nagyobb befolyással bírni a kereskedelmi politikára is többek között. Köszönöm. From... Egy kék kártyás kérdést szeretne önnek feltenni egy kolléga. Martin úr, megválaszolja a kérdést? Can, can the member tell me... A képviselő úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy világméretekben hány kétoldalú egyezmény létezik, és hányat kötött az Egyesült Királyság, és úgy gondolja, hogy ezek titokban maradhatnak, hiszen nem jövőbeni egyezményekről, hanem jelenlegiekről van szó, ahogy elnök asszony utalt erre, nagyon keveset tudunk erről, és sok millió fontnyi adóveszteséget jelent ez az adózóknak. Köszönöm. Mikrofon, mikrofon. Mikrofon bekapcsolva, a válaszom nem. A tény az, hogy az ISDS-t a hátsó ajtón áttolták be, és teljes mértékben elfogadhatatlan. Bárki, aki azt képzeli, hogy az utca embere érdekeiben munkálkodik, jobb, hogyha te szembenéz ezzel, és elfogadja. Balc úr! elnök asszony a parlamenti kérdés benyújtói azt szeretnék elérni hogy az eu rja alá az ensz egyezményt amely lehetővé teszi hogy a beruházó és az állam közötti vitás kérdésekben a beruházók választott brósághoz fordulhassanak. ezek az téletek a felek számára kötelezőek és véglegesek. az eu jelenleg nem rhatja alá az egyezményt mert elegendő számú tagállam blokkolja azt ezt a szuverén döntést a beterjesztők nem hajlandók elfogadni és felszóltják a tanács elnökségét hogy nyomás alá helyezze a tagállamokat. ez nagyon is kétséges eljárás. egyébként pedig azok számára akik az isds eljárást ahogy hallottuk illegitimnek tartják és úgy télik meg hogy a tagállamokat szuverenitásában súlyosan sérti azok miért fogadnák el önmagában azért ha ez az elutastott folyamat egyébként átláthatóvá válik. köszönöm szépen! Eh, frau präsidentin! igen tisztelt elnök asszony! a kártértés nélküli eh, kisajátítás egy olyan jog, amelyet védelmi jogként határoznak meg. A beruházás védelemre vonatkozóan többféle rendelkezés van hatályban, és hogyha Fincs úr nem ment volna udvariatlanul el a teremből, akkor azt is mondhatnám, hogy 94 ilyen szerződés van csak az ő hazájában. A Lisszaboni szerzőség, szerződés azonban európai szinten ugyanezt meghatározta, és azt akarjuk, hogy garantálható legyen a beruházás védelem, de tájékoztatást is akarunk adni, és nagyobb átláthatást ez az ENSZ egyezmény alapján is jogos. Azt szeretném kérdezni a tanácstól, hogy ki, melyik az az ország, amely gátolja ezt, mely párt, mely eh, tagja az a miniszter, aki ezt eh, gátolja, és vajon ugyanez a, a miniszter nem követele hazájában nagyobb átláthatóságot, azt, amit ő aztán gátol európai szinten. A tagállamok mikor fogják végre a kereskedelmi politikában ezt a szerződést végrehajtani, és hagyják, hogy az Európai Unió azt tegye, ami európai hatáskör. Nem szégyellik-e magukat, hogy a tanács nevében eh, a tanács ilyen tehetetlenségét a parlament előtt védelmén kezdene. Ön azt mondta, hogy igen, igen, igen, yes, yes, yes. Én azt mondom, hogy nem, háromszor nem, ez így nem mehet. Tegye azt, amit kell, és garantálja azt, hogy a, a tanács tagjai aláírják az Európai Uniónak ezen szerződését. Köszönöm szépen, Szilva Ferére a következő. Senhora Presidente, Senhor Presidente Elnök asszony, eh, tisztelt eh, elnök úr, az a beruházó és az állam közötti szerződésen alapuló választott bírósági eljárás két okból létezik. Egyrésztről az átláthatósági problémák miatt, másrésztről pedig azért, mert Európa éllovasává vált egy olyan egyezménynek, amely meg tudná oldani ezt a problémát. Ez olyannyira érthetetlen, hogy most van egy szerződésünk, nyolc tagállam ratifikálta azt, és vannak itt olyan részek, amely egyes államok számára elfogadhatatlanná teszi a ratifikálást. Ezt meg kell oldani, a szerződés, az egyezmény nagyon fontos, és az, hogy hatályba lépjen, az nagyon lényeges. Ezért szeretném arra kérni a holland elnökséget, hogy azok, az itt bemutatott kompromisszumokat fogadja el, nem csak azért, hogy a még nem aláíró tagállamok megtegyék ezt, hanem azért is, hogy az új szabályok érvényesek legyenek az energiaegyezményre is, amelynek szintén átláthatóságra van szüksége. Sánchez Kádentej következik. Köszönöm, elnök asszony. Ami az ISDS illeti, itt is hiányzik az átláthatóság, de nem ez a legsúlyosabb probléma. Egyes tagállamok még ezeket a minimum feltételeket sem fogadják el, és ez egy nagy probléma, ezen változtatni kell. De ezen túl kell lépnünk, ugyanis minden ilyen megállapodást kihasználhatnak a beruházók is. A diszkriminációmentességi záradék esetében mind az ügyvédeknek, mind pedig a bíróknak fontos szerepük van. Azt szeretném, hogyha Alfred de Sayas szavait megfontolnák. Ő azt mondta, hogy az ISDS-szel az elmúlt 25 év alatt megkötött szerződések esetében az állami szuverenitás és a, a törvény betartása mellett erkölcsi problémák is mindig felmerültek. Az ISDS-szel kapcsolatos problémák közvetlenül a demokráciát támadják. Köszönöm. Begin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eddig hét ISDS ügy kezdődött el. Az EU ellen nyújtottak be kereseteket e, múltik és sok millió eurós kártérítést kaptak. Sőt, milliárdos, 30 milliárdos összegek forogtak nem tudjuk, hogy a baráti megegyezésekben mekkora összegeket fizettek ki például német és lengyel viszonylatban, mert sok esetben ezeket titokban tartották. Éppen ezen segítene az ENSZ egyezmény, amely kötelezővé teszi az ISDS ügyekkel kapcsolatos információk közzétételét. Az EU eddig nem lépett be ebbe az egyezménybe, és ez komoly problémákat okozott, többek között az energiakarta terén, és nagyon sok ügy indult el. Mi a Csinkvesztelle mozgalom nevében szeretnénk a polgárok érdekében átláthatóságot biztosítani. Köszönöm. Buda úr, miniszter úr, a bizottság és a tanács, illetve a tagállamok és a nemzetközi intézmények elsősorban azzal kellene, hogy foglalkozzanak, hogy konszolidálják a gazdasági környezetet, biztosítják a beruházás és a nemzetközi kereskedelem biztonságát. A harmonizált jogi keretek a nemzetközi kereskedelmi konfliktusok elsimításával segítik a beruházók bizalmát. Nagyra értékelem az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának erőfeszítéseit, hiszen ők próbálnak átláthatóságot vinni ebbe a folyamatba. Az ENSZ egyezmény elfogadásával, amelynek témája az átláthatóság az állam és beruházó közötti választott bíróságon alapuló eljárás esetében, ez növelheti a, a biztonságot, fokozhatja a gazdasági növekedést a tagállamokban, és a foglalkoztatást is erősítheti. Ugyanakkor a tagállamoknak lehetővé kellene tenni azt, hogy egyénileg írják alá ezt a szerződést. Figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, hogy a kétoldalú beruházási szerződéseket esetleg már korábban is aláírhatták. Sajnálatos módon a ttip kapcsolatos tárgyalások, amelyekre igencsak szüksége van Európának, nem mutatnak pozitív fejleményeket, különösen az ISDS rendelkezések miatt. Ezért nagyon fontos eljárási szabályokat meghatározni nemzetközi szinten az átláthatóság és a nyilvánosság érdekében már kezdettől fogva. Köszönöm szépen. Jangerus úrnak adom meg a szót. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Kuners úrnak is. Többször felszólaltam már a magánberuházási választott bíróságok ellen, de az ISDS ennek ellenére létezik, és több ezer kétoldalú beruházási szerződések a saját országunkból is vannak olyan vállalatok, amelyek az ISDS útvonalaknak nagy felhasználása, felhasználói. Úgyhogy azt kérdezem, hogy ön, hogyan kívánják a, a nagyobb átláthatóságot biztosítani. Most dolgozunk, éppen ezért egy új alternatív ISDS eljárás van. Az ISDS nem kiskapukon keresztül kell, hogy megoldást találjon, nem, nyilvánosságra kell hozni, tudni kell, hogy mi, miért, hogyan történt aláírása. Egyfajta mozgalom indult el Hollandiában ezzel kapcsolatban már, az energiakártáról is szó van benne, a probléma természetesen sokkal szélesebb ennél, és én is azt kérdezem, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek nem akarnak csatlakozni, melyek azok, amelyek nem akarják a, a nyílt, nyilvános, átlátható beruházásvédelmi eljárásokat. Moszka asszonynak adom meg a szót. Úgy gondolom, hogy valamennyien az átláthatóságról beszéltünk, hiszen ez egy alapvető pillére az uniónak, a közösségi kereskedelem politikát ennek alapján kell lefolytatni. Így lehet gyümölcsöző kapcsolatunk a partnereinkkel, és így bízhat meg bennünk jobban a közvélemény. Azt gondolom sajnálatos, hogy itt eljárási trükkökkel blokkolják egyesek a Mauritiuszi Egyezmény aláírását. Ugyanakkor egyes tagállamok még nem ratifikálták ezt az egyezményt sem. Mi úgy gondoljuk, egyes kollégákkal ellentétben, hogy mindenképpen szükséges, hogy minden intézmény nyomást gyakoroljon, és megtalálja a kiutat ebből a helyzetből. Kulcsfontosságú, hogy ezeket a mechanizmusokat megreformáljuk, megoldásokat kell találnunk, meg kell mutatnunk, hogy mennyire érettek vagyunk, és ratifikálni kell az egyezményt. Megkezdjük a spontán hozzászólások sorát. Ketten jelentkeztek, Marias és Jakobcsics képviselők. Marias úr elsőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ISDS eljárásról beszélünk, a beruházó és állam közötti eh, eljárásokról és az átláthatóságról. Ugye az ISDS-en keresztül azt lehet elérni, hogy a multinacionális vállalatok keresetet indíthassanak eh, államokkal szemben bizonyos károkért, amelyeket az állami politika okozott számokra. Ez egy újítás. A vállalatok az ISDS-en keresztül kártalanítást kaphatnak az államoktól. És átláthatóságról is szó van. Az ISDS kapcsán az Európai Uniónak át kell vennie az átláthatósági modelleket, és át kell ültetni a nemzetközi kereskedelmi jogba, minden megállapodásba, az Egyesült Államokkal való tárgyalásokba, a TTIP-re. És mindaz, amit az ENSZ bizottság, átláthatósági bizottsága javasol, annak része a tárgyalási dokumentumok nyilvánosságra hozatala is, és így az EU dokumentumait elérhetővé kell tenni. Köszönöm szépen. Mikrofon, kérünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindjárt az elején szeretném rögzíteni, hogy én pozitívan értékelem ezt a szándékot, az egyezmény aláírására vonatkozó elképzeléseket, illetve az átláthatóság megteremtését. És arra kérném a holland soros elnökséget, hogy győzze meg a tagállamokat, hogy fontos aláírni ezt az egyezményt, illetve az Unió is írja alá. Mert őszintén szólva az ISDS mechanizmus rengeteg problémát érint, és ezekben a kapcsolatokban végre átláthatóságot teremtene. Az ezt megelőző egyezményt aláírta hazám az energia beruházások vonatkozásában. És tisztában vagyok azzal, hogy jelen pillanatban emiatt a megállapodás miatt bennünket komoly károk is érhetnek. Minél nagyobb átláthatóságot kell teremtenünk. Kunders miniszter úrnak adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam szavaikat erről a fontos témáról, és azt gondolom, hogy a megfelelő megoldás felé vezet, amit mondtak. Vagyis az uncitrál átláthatósági szabályokat be szeretné vezetni az Európai Unió, a és állam közötti szerződésen alapul a választott bírósági eljárás átláthatóságára. Tehát elmondtam az első hozzászólásomban, hogy igen, igen, igen, meg akarjuk csinálni, csináljuk, csináljuk. És úgy tűnik, hogy e tekintetben széleskörű támogatást élvez ez az elképzelés egyszerű és áttekinthető jogszabályokat szeretnénk teremteni ennek érdekében. A tavalyi tanácsi következtetéseket is említettem, és most szeretnék konkrétan kitérni a megtett lépésekre. Ez egy olyan kiemelt kérdés, amelyben a következő hat hónap során, fél év során szeretnénk előrelépést elérni, és a delegációkkal két oldalú egyeztetéseket folytatunk ennek érdekében, hogy a fennmaradó nézeteltéréseket tisztázzuk felvetődött a kérdés, hogy miért nem írtuk még alá a Mauritiuszi egyezményt. Először is száz százalékban támogatjuk a Mauritiuszi egyezmény szerinti átláthatósági szabályokat. Azt hiszem, hogy a szocialista frakcióból felhívták a figyelmünket arra a tényre, hogy egyelőre nézeteltérés van a tekintetben, hogy a tagállamoknak kell engedélyt kérniük előzetesen az, a bizottságtól, mielőtt aláírnak ezt az egyezményt. Megértjük, hogy várják sürgősen a választ, és igyekszünk is ezt megadni. Mi is fontosnak tartjuk a mi előbbi előrelépést, és sajnálatosnak tartjuk a tanács késlekedését. És az Európai Unió egésze számára fontosak ezek a szabályok. Aztán az Európai Bíróság vegyes helyzeteket rendező szabályait üdvözlendőnek tartjuk, és szeretnénk ennek alapján bevezetni az új szabályokat az EU-szingapúri szabadkereskedelmi e, egyezmény megkötése során. Reméljük, hogy mielőbb megszülethet ez az eredmény. Ebben a háttérben Örülök, hogy a tanácsa sikerült ebben a fontos kérdésben megállapodásra jutni, és a soros elnökség mindent megtesz a maga részéről, hogy ez megtörténjen. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, lezárom a